és remélem, hogy sikerül megállapodásra jutnunk, ugyanis a mi javaslatunk az az, hogy a gyermektámogatások összegét növeljék. 21, 25 ezer euró volt az összeg, viszont a tanács úgy döntött, hogy bizonyos témákban hátrébb lép, nem köt megállapodást, hanem ezt az utolsó szakaszra hagyja. Nyilván nem számítottunk arra, hogy minden témát megoldunk, ilyen hamar, és nyilván vannak olyan problémák, amelyek horizontális kérdéseket érintenek, a delegált aktusok, az alapfelhasználása, a kiértékelés, és más nyitott kérdések is vannak, például az, hogy a tárgyalások utolsó szakasza az MFF-en hogyan fog alakulni. Ugye nem tudjuk az összes szempontot, nincs a kezünkben az összes válasz, és ezért nehezek a tárgyalások. Én a parlamenttől kapott utasításokat követtem, tehát ezek alapján jártam el, de azt nem tudom, hogy a megállapodást mikor fogjuk tudni majd elfogadni. Először a tárgyalások eredményét kell, hogy meglássuk az MFF-ről, tehát a több éves pénzügyi keretekről, és utána tudjuk elkezdeni elemezni a főbb kérdéseket. Ahogy az elnökünk is mondta, Ugye még novemberre beütemeztek egy triológust, de minden attól fog függni, hogy hogyan alakulnak az MFF tárgyalások. Remélem, hogy nem sokára meg tudjuk oldani majd az összes nyitott kérdést, mert egész egyszerűen erre nagyon szükség van. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, Blinkevics Jute asszony, eh, ezt az információt a triológusról, hogy beszámolt nekünk az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal kapcsolatos tárgyalásokról. Tudom, hogy a tanácssal nem könnyű, most ez a tárgyalás sorozat az MFF miatt, Úgyhogy sok sikert kívánunk. A hatos pontra térünk rá, amely egy előadás lesz, Blandi Molár előadása, aki a Nemek közötti Egyenlőség Európai Intézetének kutatója, és a gondozásnak az uniós helyreállítási törekvések középpontjába helyezéséről fog beszámolni. Sok szeretettel köszöntöm Önt, Blandi Molár asszony, és az EU erőfeszítéseiről fog beszámolni. A pekingi nyilatkozat és cselekvési platform 25. évfordulóját ünnepli a 2020-as év, ez egy fontos mérföldkő, és ezért lehetőséget biztosított a bizottságnak arra, hogy meg tudjuk vitatni az eddigi eredményeket, a jövőbeni kihívásokat, a nők és lányok jogairól, illetve a nemek esélyegyenlőségéről. Parancsoljon asszonyom, 10 percet tudunk biztosítani az előadására. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon nagy öröm számomra, hogy önökhöz szólhatok ma reggel. És remélem, hogy meg tudom önöket győzni arról, hogy miért fontos, a gondozást bármilyen kilebalási, helyreállítási törekvés középpontjába helyezni, ennek társadalmi és gazdasági következményei is vannak. Ugye mindenki tudja, hogy a COVID-19-es válság megmutatta, hogy mennyire elengedhetetlenek az, a gondozási tevékenységek, mindegy, hogy ezek fizetett vagy fizetetlen gondozási tevékenységek. A társadalom és a gazdaság működéséhez ezek kulcsfontosságúak. Tehát a mai előadásomban és közben kérném a következő diát. Az EIGE kutatási eredményeire fogok támaszkodni. A horvát elnökségnek végeztünk egy munkát a hosszú távú gondozásról, és a német elnökségnek pedig a nemek esélyegyenlőségéről a gondozásban. Tehát ezekre a kutatási eredményekre majd utalni fogok, a fizetetlen gondozásra is kitérek, és arról is beszélek, hogy milyen igények vannak a gondozásra nézve az Európai Unióban, és az egész szektorról is szólok néhány szót. A COVID-19-es válság eh, néhány hatására is kitérek, és ajánlásokkal fogom zárni az előadást, amit az eredményeink alapján eh, készítettünk. Tehát először a fizetetlen gondozást nézzük. Mit is jelent a fizetetlen gondozás, három aspektust szeretnék kiemelni. Először is a gyermekek gondozása, a hosszú távú gondozás, tehát mondjuk az idősek gondozása, családtag, szomszéd, hosszú, vagy pedig bárki, akinek hosszú távú gondozásra van szüksége fogyatékosság miatt, és a házi munka. Azt láttuk, hogy minden eredmény a nemek esélyegyelősége tekintetében, minden eredmény ellenére a fizetés nélkül végzett gondozás az elég egyenlőtlen a családokon belül, és általában a nőktől várják el, hogy ezt a tevékenységet elvégezzék. A legutóbbi rendelkezésünkre álló adatok szerint minden harmadik családban van csak elosztva, egyelően elosztva ez a gondozás. Hát megpróbálok pozitívan fogalmazni, mert ugye azt is mondhattam volna, hogy minden háromból két család a nőktől várja el, hogy a gondozást aránytalanul elvégezze fizetés nélkül. A statisztikai elemzésből azt is látjuk, hogy a dolgozó nők az Európai Unióban átlagosan 90 perccel többet töltenek egy nap a fizetés nélkül gondozási tevékenységgel, mint a férfiak. Tehát ez csak a szakadék a nemek között, ez a 90 perc a foglalkoztatásban lévő nők Máltán 5 órát töltenek a gondozással, Finnországban pedig 3 naponta. Az is kiderült, hogy a családok összetétele nagyon sokat, nagyon nagyban számít a gondozás gondozást meghatározza, tehát hogy vannak-e fiatal gyerekek, vagy fogyatékossággal élő családtagok, de a munka jellege is számít, tehát a nők csoportján belül a munkától függően is változik a helyzet. Azok a nők, akiknek bizonytalan a e, munkája, nagyobb terhet kell, hogy e, viseljenek e, a gondozás terén, mint azok, akiknek stabil munkája van. A nemek közötti különbség a gondozásban nagyon komoly következményekhez vezet, nem csak egyéni szempontból, hanem a munkaerőpiacra vonatkozóan is. Tehát az az igazság, hogy a gondozási tevékenység 7,7 millió nőt tart távol a munkaerőpiactól, és ugyanez az adat a férfiak esetében csupán 450 ezer fő és azt látjuk, hogy most ez a szám a nők esetében még növekedni fog. Itt azokról a nőkről van szó, akik nem végeznek tanfolyamot, nem dolgoznak, a gondozás miatt szorultak ki a munkaerőpiacról, és ez befolyásolja az ő helyzetüket. Ők ugye a foglalkoztatottak 46%-át adják a nők, de hogyha megvizsgálunk egyes ágazatokat, akkor azt látjuk, hogy vannak olyanok, amelyek kulturálisan közelebbek a gondozás koncepciójához, és ezekben az ágazatokban a nőket túl is reprezentálták. 72%-ban dolgoznak nők az oktatásban, és 89%-ban dolgoznak a, az otthoni ágazatban, a gondozásban. Tehát a nőktől még mindig elvárják, hogy a gondozást biztosítsák, és ez az életükre hatással van és a nők 29%-a, a részmunkaidőben dolgozó nők 29%-a konkrétan megemlítette, hogy a gondozás miatt kényszerül részmunkaidőben dolgozni. A német elnökségnek készített jelentésünkből kiderül, hogy az egyenlőtlenség befolyásolja a fizetést is. Végeztünk egy regressziós elemzést, és ebből kiderült, hogy a fiatal gyermekek jelenléte a háztartásban a férfi jövedelmét növeli, de igaziból a gyermek gondozási létesítmények és ezeknek a használati lehetősége növeli a nő fizetését. Tehát amikor a gyermekgondozási intézmények rendelkezésre állnak, akkor látjuk, hogy a nők és a férfiak közötti egyenlőtlenség a fizetés terén csökkent. Tehát ez statisztikailag kimutatható, hogy a gyermekgondozási intézmények léte, rendelkezésre állása pozitív hatással van a nemek közötti egyenlőtlenségre. A következő ilyen látható, ezek az adatok egyébként a válság előtti időszakból származnak, tehát el tudják képzelni, hogy most ezek az igények gyakorlatilag meredek növekedésnek indulnak, mert az idősödő társadalomban ugye nagyon sokaknak van szüksége hosszú távú, vagy bármilyen fajta gondozásra, de a hosszú távú gondozási igény az az öregedéssel, a várható élettartam növekedésével egyre nő. Nagyon sok gondozást ugye informálisan nyújtanak a barátok, családtagok. Itt láthatóak az adatok, azt hiszem ezek önmagukért beszélnek. 6,3 millió ember dolgozik a hosszú távú gondozási ágazatban, de ezek a szakemberek, és a 6,3 millión túl 41 millióan nyújtanak még gyakori ilyen gondozási szolgáltatásokat, amelyek nagy, nagyon keményen igénybe veszik az illetőt. Vannak, akiknek fel kell adni a karrierjét, ki kell lépni a munkaerőpiacról emiatt és akik informálisan végzik a gondozást, 62%-uk nő. Arra számítunk egyébként, hogy a fizetett munka felváltása, a gondozása még nehezebb lesz, ahogy a válság folytatódik. Ugye tudják, hogy nem minden Európai Uniós tagállam teljesítette a barcelonai célkitűzéseket a gyermekgondozási lehetőségek tekintetében, tehát a családok 14%-a nem jut gyermekgondozási lehetőségekhez. A legfőbb ok az a megfizethetőség, és itt is arra számítunk, hogy a válság még meg, inkább megnehezíti nagyon sok család számára azt, hogy meg tudják fizetni a gyermekgondozást. Az előzetes eredmények azt mutatják, hogy a karantén nagyon megnehezítette azon családoknak az életét, akik ugye a külső szolgáltatásokra támaszkodtak, hogy a munkájukat el tudják végezni. A karantén miatt esetleg, ha nem elérhetőek a gyermekgondozási szolgáltatások, az nagyon-nagyon megnehezíti a családok életét. A következő dián egy rövid áttekintés magáról az ágazatról. Nagyon sok a nő, aki ebben az ágazatban dolgozik, eléggé alulbecsült ez a munka, és a nők túlreprezentáltak. A munkaerőpiacon is, és az otthonban is a gondozással összefüggő készségeket nem értékelik, nem fizetik meg megfelelően, nincs anyagi megbecsülés, ez nagyon világosan megmutatkozott a válság alatt is. Tehát az látszik, hogy alacsonyan fizetett munka ez, nehéz munkakörülmények között kell végezni, és a, magába a gondozási ágazatba is keveset fektetnek be. Mindez oda vezetett, hogy nagyon kiszolgáltatottak lettek nem csak a gondozók maguk, hanem azok is, akik a gondozásra szorulnak. A gondozók is kivannak téve ugye az egészségügyi kockázatoknak, és látható az is, hogy a gondozottak is mennyire kiszolgáltatott helyzetbe kerültek, hogy milyen sokan estek áldozatul ennek a vírusnak. Született néhány bejelentés, hogy nagyobb befektetésekre kerül majd sor a gondozási ágazatba bizonyos tagállamok részéről, hát erre van szükség. A következő dia ugye mutatja azt, hogy milyen nagy arányban képviseltetik a nők magukat ebben az ágazatban. Lehet látni az arányokat a gondozási ágazatban. Köszönöm szépen! Molár asszony, mondja az elnök asszony, letelt a 10 perc, nagyon intenzív volt eh, ez a, az előadás, és nagyon érdekes számokat és adatokat mutatott nekünk. Hát az biztos, hogy ez valami olyan, amit meg kell, hogy vizsgáljunk, a hosszú távú gondozást. Most akkor következnek a képviselők. Az első kérdéskör következik és a koordinátorok fogják feltenni a kérdéseiket, mindenkinek két perc áll a rendelkezésére, és a szocialistáktól Mark Angellel kezdünk, utána pedig Rátka Maxová következik. Először tehát Angel úr parancsoljon. Angel, you have the floor. Can you hear me? Hallanak? Igen. Mindenkit köszöntök. Köszönöm szépen Moller asszonynak is ezt a kiváló prezentációt, és az SND nagyra értékeli ezt a munkát. Moller asszony nagyon jól illusztrálta, hogy az ápolási tevékenységek javadalmazás vagy javadalmazás nélkül munkát jelentenek, és ezt értékelni kell, nem csak a COVID kapcsán, hanem általánosságban is, és az ápolási tevékenységek szorosan összefüggnek a nők egyenjogúságával és a házhatásbeli helyzetükkel egyértelmű, hogy most kiélesedett a helyzet a Covid vírus során. Ez nem egy európai jelenség csupán, de a tanulmányok egyetemben bizonyítják azt, hogy ugye itt egy nemzetközi jelenségről van szó, globális jelenségről, és ön is kihangsúlyozta, hogy a mások ápolását, ezt a munkát leginkább a nők végzik, és nagyon gyakran az egyéb szakmai munkájuk mellett végzik ezt. És a kérdés az az, hogy hogyan lehetne ezt a háztartásbeli munkát is honorálni, hogyan lehetne ezt valahogy közszolgáltatássá tenni. Ez egy nagyon nagy és nagyon fontos kérdés és azt hiszem, hogy aktivizálni kell magunkat ezen a területen. Fontos lenne az, hogy az irányelvet, a, a, a work-life balance irányelvet jól alkalmazzuk, a patriarhátus ellen kell harcolni, ez természetesen az oktatás szempontjából is nagyon fontos, és mindenek előtt a hagyományos szerepeket kellene valahogy kibillenteni, a férfiak és a nők között, és az ápolási struktúrákat is újra kellene, meg kellene vizsgálni a tagállamokban. Azt hiszem, hogy a jogalkotási próbálkozások, mi szerint egyforma javadalmazásban részesülnek ezek a nők, ez, ezek is már folyamatban vannak, de tudjuk az, hogy a nők minden fronton ott vannak, ők inkább, ö, akik mindenféle munkát végeznek. Itt paradigmaváltásra van szükség, ez egyértelmű, és ön is kihangsúlyozta, hogy a COVID járvány ö, megnehezíti a helyzetet, de van még egy vírus, ami Európában felütette a fejét, ez ö, gyakorlatilag a nőellenes mozgalom, illetve a, ez a genderhez köthető mozgalom, Amerikában ez nagyon erős. A kérdés az, hogy ez ellen a vírus ellen hogyan veszük föl a harcot, ez a második vírus ön szerint mit lehetne tenni ez ellen, a nő ellenesség ellen? Köszönöm szépen. Most Axel asszony következik a Renyútól, utána pedig Rafolska következik. Két percet kap minden felszólaló. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó reggelt kívánok, kedves kollégák! A COVID-19 megmutatta egyetemen az, hogy az alapvető ápolás végző személyek mennyire fontosak, alapvető fontosak a társadalom szempontjából, és az is látszódik, hogy mennyire nagy az egyenlőtlenség, hiszen a nők végzik ezt, ennek a munkának a nagy részét, a a nők dolgoztak otthon, és a gyerekekre is ők vigyáztak az otthoni tanulás során, és ez nagy rész fizetetlen, javadalmazatlan munka, ami a hosszú távú a tartós ápolás illeti ennek is komoly kihatása van a munka és a magánélet közötti egyensúlyra, és ez az az ok, ami miatt nagyon sok nőnek el kell hagynia a munkáját, és az egészsége is rámegy és sajnálatos módon nagyon-nagyon sokat beszélünk a formális háztartási munkáról, ennek az intézményesítéről, a tartósápolás területén elsősorban. Ezek nagyon-nagyon alulfejlett területek, és nagyon sok tagállamban nehéz ezekhez a hozzáférés alapvetően van egy monitoring intézet, ahol az ápolási infrastruktúrát ellenőrzik, és az egyes szakmai, az egyes tagállamokban a szakmai ö, otthoni ápolási ö, szolgáltatásokat. Köszönöm szépen ezt a monitoring munkát. Köszönöm szépen, Maxova asszony, most pedig Rafalszka asszony következik az ICR részéről, és utána Pereira asszony, először Rafalszka asszony következik, két perc. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Igen, köszönöm szépen! Köszönöm ezt a jelentést, amit nagyon-nagyon érdekesnek találtam, és egyértelmű ebből a szövegből is kiderül, hogy milyen kihívások állnak előttünk, az ápolás fejlesztési szakpolitika rengeteg kihívást rejt magában, és ezek a feladatok szorosan összefüggnek azokkal a tapasztalatokkal, amelyekkel a, amelyeket most szereztünk a COVID alatt, ahogy ezt mindenki tudja. Illetve ne felejtsük el az sem, hogy az ápolási szektor rendkívül elnőjesedett, és nagyon kevéssé értékeli a társadalom. És ez valahogy mindig mellékes volt, nagyon-nagyon sok éven keresztül. Jelen pillanatban ezek új kihívások, új korszak, amiben most vagyunk. A, a, a tartós ápolás tűn, úgy tűnik a legnagyobb problémának, hiszen az emberek egyre hosszabban élnek, és nem feltétlenül jó egészségben töltik el ezeket az éveiket. In, az intézményesített ápolás, se felejtsük el, ez a legfontosabb elem, hiszen itt arról van szó például, hogy az, a gyermekek ápolása ö, jobb, jobb helyet kapott. A kérdésem az az, hogy a magánszektorban hogyan lehetne kiegyensúlyozni az egyes ápolási szolgáltatásokat, illetve az állami szektorban, illetve nagyon fontos a kettő között megtalálni az egyensúlyt, és ezen kívül, hogyha az ápolóknak nem lesz fizetésemelése, akkor folyamatosan fennmaradnak ezek a problémák, még a világjárványt követően is, akár tíz év múlva is ugyanez lesz a helyzet. Nagyon-nagyon nehéz ez a munka, ez a feladat. Az ápolók műszakokban dolgoznak, ügyeletekben, óriási terhek vannak a vállukon. A kérdés az az, hogy hogyan lehetne a béreket növelni. Önök mit gondolnak? bármilyen adat áll-e az önök rendelkezésére ennek kapcsán, különösen a tartósápolás kapcsán. Ugyanis nagyon gyakran azt látjuk, hogy a bevándorlók végzik ezt a munkát. Köszönöm szépen Rafalszka asszonynak, most pedig az utolsó kör, Pereira asszony, a Goel részéről Pereira asszony két perc. Olá, bom dia a todos. Queria agradecer também a apresentação que Köszönöm szépen, köszönöm a prezentációt. A COVID-19 egyfajta katalizátor hatású volt a mi vitánkra is, meg kell nézni tehát a tagállamokban az ápolás helyzetét, és a strukturális problémákat egyetemben látjuk, a szociális ellátásban nagyon kevés pénz folyt be az utóbbi években, és a kapacitás csökkenést is tapasztalhatunk sok helyen a krízis során. Az egyes tanulmányok ennek kapcsán világosan megmutatják, hogy hogy humánusabb kapcsolatokra van szükség, illetve az infrastruktúrát is fejleszteni kell. Paradox módon a COVID egyre eltökéltebbé tesz minket, és itt azt látjuk, hogy egyszerűen cserben hagytuk ezt a szektort. Egy olyan társadalomra van szükség, ahol sokkal jobban, nagyobb tiszteletben részesül ez a terület, és például az illegális munka is jelen van, és ez is az egyenlőtlenséget növeli csak általános közszolgáltatásokban lehet gondolkodni, amelyek mindenkinek hozzáférhetőek, és igazságos feltételeket kell teremteni, igazságos munkafeltételeket is az ápolók számára. És az általános egészségügyi szolgáltatások területén ugye beletartozik az otthoni ápolás is ebbe, itt a minőséget javítani kell, és ezeket ingyenessé kell tenni nagyon sok évtizede láttuk azt, hogy ide nem ruház be senki, úgyhogy sürgősen szükség van némi pénzinjekcióra. A bizottság is támogatja ezeket a javaslatainkat. Nagyon fontos azonban az egyetemes ápolás és az egyenlőség mindenki számára a társadalomban. Köszönöm szépen, Perela asszony. Most pedig Molár asszony következik, a válaszokat fogjuk meghallgatni 8 percben. Köszönöm szépen mindenkinek ezt a nagyon motiváló és sokszor nagyon komoly kihívásokat teli vitát. Sajnos kifutottam az időből, úgyhogy néhány szakpolitikai ajánlásra már nem tudtam sort keríteni a prezentációmban. De néhány kérdés pontosan erre vonatkozott, a legfontosabb aspektusokra. Például az első kérdésben a végrehajtása, a munka és a magánélet irányelv végrehajtására vonatkozott. Ezt mi is rendkívül fontosnak tartjuk jelen pillanatban. Nem csak általánosságban van arról szó, hogy a nemek közötti viszonyokat át kell formálni, egyenlővé kell tenni, de ne felejtsük el például, hogy ide tartozik a szülői szabadság, és a szülői szabadsági jogosultságok átformálása nagyon hatékonynak és sikeresnek bizonyult például a, a napi ápolás területén is azt láttuk, hogy több országban a szülői szabadság is komolyan javította a a szülők helyzetét a COVID szempontjából is, és ami a társadalmunk szempontjából ennek a munkának az értékét, értékelését jelenti, ez nagyon-nagyon riasztó képet mutat, és szeretném elmondani, hogy mindenféle területen nagyon fontos, hogy fellépjünk, hogy ez egy európai projekt, projekt, ez egy nemek közötti egyenlőség kérdés, és azt hiszem, hogy a nemek közötti egyenlőség stratégia elfogadása már a helyes lépés, az egy lépés a helyes irányba. És itt óriási potenciál van a társadalmi nemek közötti viszonyok átformálásában, például a szülői szabadságot valóban hozzáférhetővé kell tenni sokkal, mint amilyen most, és a válság ezt kélesíti, még fontosabbá teszi, tehát végre kell hajtani ezt az irányelvet, prioritás kell, hogy legyen a végrehajtás. Ami a, az a tartós ápolás infrastruktúrákat illeti, év elején a horvát elnökség alatt az otthoni ápolásra koncentráltunk, az ottani kihívásokra és lehetőségekre a tartós ápolás területén konkrét adataink is vannak, de sajnos nem volt alkalmam ma ezeket részletesen bemutatni, de nagy örömmel fogom ezeket a publikációkat megosztani önökkel. És az egyik aspektus, amit mi javasoltunk ennek a munkának a kontextusában, az az volt, hogy ki kell fejleszteni egy monitoring keretet az Európai Unióban a tartós ápolás területén. Ez egy olyan keret, amely a barcelonai célokhoz lenne hasonló a, a gyermekápolási rendelkezések kapcsán, ahogy önök is mondták, például az idősödő társadalom is egyre inkább igényli ezt a tartós ápolást, tehát ezzel foglalkozni kell sürgősen, és monitoringolni kell ezeknek a szolgáltatásoknak a rendelkezésre állását, illetve a hozzáférhetőségét. Mint említettem, ez egy olyan aspektus, amit informális módon szoktak megoldani, vagyis a nők, leginkább a nők dolgoznak ebben ingyen, a saját egészségügyi, egészségügyi helyzetük romlását eredményezve, vagy a gazdasági helyzetük rovására teszik ezt nagyon gyakran. Aztán az a kérdés, hogy a munkafeltételeket hogyan javítsuk, különösen a béreket az ápolási szektorban, hát ez nagyon sürgős kérdés valóban több évtizeden keresztül ide nem érkezett, nem folyt be pénz, ez is elhangzott. Nem csak a tartós ápolásról van szó, hanem minden területről. Vagyis ez a olyan, ez a terület olyan munkafeltételeket tartalmaz, ahol egyszerűen azt látjuk, hogy nincs kompenzáció, és nagyon-nagyon kevés férfi dolgozik ezen a területen. Vagyis fontos, hogy az egyes tagállamok a munka viszonyokat javítsák, például az otthoni, az otthon végzett munkaterületén, hiszen itt semmilyen szabály nem érvényesül, semmilyen jogszabály nem létezik ezen a területen. És természetesen a gazdasági függetlenséget is lehetne így növelni a munkavállalók esetében illetve fontos lenne, hogy valahogy kiegyensúlyozottabb viszonyokat teremtsünk a férfiak és a nők arányában is. A férfiakat jobban kellene, be kellene vonni ebbe, és ez is hozzájárul a nemek közötti egyenlőséghez a társadalomban. Az ápolást mindig a nőktől várják el, mint munkát, de hát ez egy emberi dolog, nem csak a nők feladata. Ez tehát egy olyan dolog, amit a német elnökség alatt is még tovább kell vizsgálnunk, a hosszú, a tartós ápolással kapcsolatos kutatás továbbra is területünk, és nagy örömmel osztom, osztom meg önökkel az eddig elért eredményeket. Remélem megválaszoltam a kérdéseket. Hogyha még van kérdésük, szívesen válaszolok. Yes, uh... Köszönöm szépen. Ez nagyon érdekes téma és mindannyiunknál megvan az ön prezentációja, tehát itt vannak azok az adatok, amelyeket az elején nem kaphattunk meg öntől, azért mert nem volt rá elég idő. Most akkor következnek a kérdések, a második kör kérdései, a szakbizottsági parlamenti képviselők másfél percet kapnak a kérdésekre, és Homskinál asszonyjal kezdjük az SND-től, és aztán Csille Lenoir következik a Rinyótól. Homszkinen asszonyi először a szó. Köszönöm szépen. A COVID nagyon nagy kihívás a munkaerőpiac számára, de alapvetően az egész társadalmat rengeti meg. A home office üzemmód nagyon nehéz, főként akkor, hogyha gyermekeket is tanítani kell közben, és nagyon nehéz megvalósítani a szabadidő és a munkaidő közötti egyensúlyt. Hogyha a nőknek még ezen felül gondozni is kell időseket, vagy más, vagy gyermekeket, akkor még nehezebbé válik a helyzet. Ezért várjuk a változásokat. Mi úgy gondoljuk, hogy a válság, illetve a járvány idején a munkánk alapvetően fontos, legalább annyira, mint a digitális vagy az ökológiai átmenet, és egy inkluzívebb, jobban működő társadalmat szeretnénk építeni. akárhogy is kívánjuk megvalósítani az egyensúlyt eh, a nők életében, főként eh, a nem megfizetett eh, gondozási tevékenység tekintetében, az nagyon fontos eldönteni. Köszönöm, Csilla Lelenoir asszony következik, és aztán Delagissa asszony következik. Noir asszonyi a szó. Yes, thank you, Chair. Köszönöm szépen. Ellenkezően azzal szembe, amit a az adatokból kiolvashatunk, nem igaz, hogy a nőkre ne lenne szükség. Ugyanakkor a következő programra szánt pénzösszegeket megnyírbálták a tagállamok, úgyhogy további lendületre van szükség, hogy a fellendítési terv közepébe helyezzük a gondozási tevékenységeket is. A Simon Weil pakhoz, vagy paktumhoz hasonlóan szeretnénk elérni azt, hogy alapvető standardokat tudjunk biztosítani minden nő számára. A meglévő bevált gyakorlatokat kellene elterjeszteni, és a rákellenes terv is egy nagyon jó lehetőség erre nézve. Ezen kívül a gondozáson túl kell néznünk és minden más politikában is, a kutatásban például biztosítani kell a egyenlőséget, csökkenteni kell a mesterséges intelligencia terén is a különbségeket, és aztán végül pedig a megelőzésre hívnám fel a figyelmet, ugye ne felejtsük el azt, hogy most érünk a végéhez az októberi merrák ellenes hónapnak. Köszönöm szépen, de la Pisa asszony következő, és aztán Pereira asszony következik. De la Pisa asszony a szó. De la Pisa, you have the floor. All right, now. Sorry? Elnézést kérek. Please press the speak button. Nyomja meg kérem a beszélő gombot. Itt vagyok. Megpróbálom újra megnyomni. Halljuk ön, de nem látjuk. Press the speak button again, please. Now. Most működik? Működik a rendszer? Just press once. Go. Igen, kérem, nyomja meg még egyszer a gombot, és akkor reméljük, hogy megjelenik a képernyőkön is. Oké. Okay. You have disappeared again, so press... Sajnos megint eltűnt a képe. Még egyszer próbálja meg. Your name? Yes, and can you, we hear can you, you see me? but we don't see you. So maybe your okay. camera is... Halljuk önt, de nem látjuk, úgyhogy lehet, hogy a kamera nincsen bekapcsolva. Valami miatt nem működik a rendszer. Okay, I will try with the, with the iPad and see. Sorry. Uh, okay, meanwhile, meanwhile... Megpróbálom majd az iPad-del mindjárt újra meglétesíteni a kapcsolatot, addig megadjuk a szót Pereira asszonynak a GUE nevéből. Paup asszony. Pereira asszony ott van, Parop asszony itt van? Igen, én itt vagyok. Öné a szó. Nagyon fontos azt látni, hogy a nők a gondozásban egy csendes munkaerőt töltenek be, és gyakorlatilag a az érintettek 80%-át nők gondozzák, általában a családon belül, és teljesen ingyenesen. Általában nők végzik a gondozást. Ahogyan már elmondtam, a hatóságoknak strukturálnia kellene ezeket a gondozási lehetőségeket, hogy ezek univerzális módon megjelenjenek a társadalom minden rétegében. Főként Arra gondolok, hogy azért ez is hozzájárul ahhoz, hogy nagyon nagyok a különbségek a férfiak és a nők között. Aztán itt technikai eszközökre is szükség van, a munkaerő, a javadalmazott munkaerő, a támogatása, ezek mind olyan dolgok, amelyekre szükség van. És az, hogy megpróbáljunk a kihívásokra megfelelő választ adni. Delapisza asszony kapja meg újra a szót. Sorry, I tried with the but I have to, to do our intervention online. It's not proper. Úgy tűnik továbbra sem működik a rendszer. Yes, uh, try to press the speak button, please, Madame de la Pisa, again. Kérem, próbálja meg ismét a kapcsolatot uh, létesíteni. Igen, itt vagyok, nem tudom, miért nem működik a rendszer. De la Pisa, szóval, Mrs. De la Pisa, you, you can speak, but... Píza asszony, akkor beszélhet, de nem tudjuk tolmácsolni. Angolul beszéljen, kérjük. Ocuparse de los cuidados beneficia no, madam, madam. Nem, nem, asszonyom, nem értette a helyzetet. Angolul kell beszéljen. Sajnos nem tudjuk önt tolmácsolni, mert nem működik a rendszer. Mind about the curse eh, benefit all in many directions. Eh, who receive it, of course. Also we give it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 Yes, thank you very much, Madame de Pisa, and now the floor goes back. Köszönjük szépen de Pisa asszonynak, és Mola asszony kapja meg a szót. Várjuk az ön válaszát. Köszönöm. 8 percben. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket. Az első kérdés arra vonatkozott, hogy hogyan is lehetne kezelni az egyenlőtlen helyzetet a családon belül a gondozással kapcsolatban. És hát sajnos ugye úgy tűnik, hogy a generációkon is túlmutat ez, van ugyan előrelépés, de azért nem sikerült még megoldani ezt a problémát. Ezért egy nagyon fontos megközelítést alkalmazunk, dolgoztunk ki, amely kettős utat követ. Egyrészt dinamikus, ambiciózus intézkedésekre van szükség, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy kialakuljon ennek a gondozásnak a kultúrája, és a férfiak számára is lehetővé tesszük ezen keresztül azt, hogy a férfiak is részt vehetnek a gondozásban. A munkaerőpiacon is általában a társadalomban is, amikor a férfiak mondjuk apai szerepükben meg akarják erősíteni magukat, akkor nagyon sokszor akadályokba ütköznek, akár a munkahelyükön is. Mert azt várják tőlük, hogy passzív apák legyenek, és ezért a partnereikre, a nőkre hagyják a gondozás lehetőségét. Dinamikus intézkedésekre van szükség, családi szinten is, hogy megvalósítsuk az esélyegyenlőséget, főként a szülői szabadság átruházhatatlan szülői szabadság kérdésében, és ez egy aspektus. A másik aspektus az pedig arra vonatkozik, hogy támogassuk a családokat abban, hogy megfizethető külső gondozási lehetőségeket vegyenek igénybe. Én azt hiszem, hogy ennek a két aspektusnak kéz a kézben kell haladnia, és nem is valósulhat meg az egyik a másik nélkül. Többen utaltak rá, hogy további beruházásokra van szükség ezen a területen, ugyanis jelenleg a napközi otthonok igen nagy részét kicsi struktúrák végzik, és nagyon nehéz ezeknek a COVID-19-es restrikciókhoz alkalmazkodniuk. Ezen felül pedig látnunk kell azt is, hogy a pandémia előtti szolgáltatások igen nagy részére nem lesz lehetőség a pandémia közben vagy az után. Emiatt aztán még bonyolultabbá válik a helyzet. Tehát itt kett, egy kettős megközelítésre van szükség, és a családon belül és azon kívül is meg kell valósítani az esélyegyenlőséget. Ezen kívül volt egy másik kérdés Lenoir asszony részéről. Ő beszélt a fizetésbeli különbségek között. Nos, hát egy német jelentés alapján kiderül az, hogy a nők gondozásban való részvétele nagyon nagy mértékben hozzájárul a fizetések különbségéhez. Ezért kell azt hiszem, hogy még komolyabban vennünk ezt a kérdéskört, és valahogy igazságosabbá kell tenni ezt a rendszert. Ez nagyon fontos, és a jelenlegi helyzetben azt kell, hogy mondjam, hogy ez még fontosabbá válik, és a szociális védőhálót is meg kell erősíteni a pandémia következtében. Az európai szociális pillérek vagy szociális jogok pillérét is figyelembe kell vennünk ebből a szempontból. Látnunk kell azt is, hogy milyen sok nem jogalkotási eszközt is bevethetünk, És itt a gyakorlatban egy ambíciózusabb megoldást kell támogatnunk, talán esett erről is szó, de csak részben, hogy túl kellene lépni az egészségi típusú, tehát az egészségügyi típusú gondozást, és ezen tovább lépve kell javítani az esélyegyelőségi indexet 2021-ben. A digitalizációról is esett szó, ez is nagyon sok változást hoz magával a munkaerőpiacon is, és ezek természetesen jó irányba mutatnak, és ez nagyon fontos és része is az esélyegyenlőségi index megalkotásának. A hosszú távú gondozás és az erre vonatkozó kérdések témájában azt tudom mondani, hogy vajon a hosszú távú helyzet külön választható-e a szolgáltatások színvonalától. A szolgáltatások ugyanis nagyon is alulfejlettek, Mert hogy az egyik oldalon el akarunk, a, a, az életminőséget akarjuk javítani, és ezzel az intézményi kezelésből ki akarjuk venni a fogyatékkal élőket is, de a másik oldalon ez újabb terheket rak a nőkre a családon belül. Tehát további beruházásokra van szükség, és vannak olyan aspektusok is, amelyek igaziból az informális gondozók számára nyújtott támogatásokat jelenteni, például a szociális támogatások formájában. Mert nagyon sokan konkrétan ott kell hagyják munkahelyüket a gondozás miatt, és hát tudjuk azt is, hogy nagyon sokszor a nők a 60-64 éves közötti korszakban hagyják el a munkahelyüket, ami kritikus nehézségekbe torkolhat a nyugdíjrendszer, illetve a nyugdíjuk szempontjából. Amennyiben változik a helyzet, nagyon nehéz lett számukra a visszailleszkedés, illetve a gazdasági függetlenség megőrzése is. Döle Píza asszony amit elmondott ezzel kapcsolatban, azt kell, hogy mondjam, hogy valóban fontos lenne, hogy emberi öm, jogként kezeljük a gondozást. Nagyon gyakran kulturálisan a nőktől várják el a gondozást, gondozás megvalósítását, de ez nem fenntartható, és főként most a válság is rámutat arra, hogy egy sokkal igazságosabb munka megosztása van szükség ezen a területen. Egy olyan helyzetben vagyunk, amikor gyakorlatilag visszalépéseket tapasztalunk mind a politikai reprezentáció, mind a munkahelyi elhelyezkedés szempontjából a nők helyzetében. Sajnos a pandémia rossz irányba mozdítja el a dolgokat, és azt hiszem, hogy itt egy társadalmi felelősségvállalásra kell sarkalni az embereket, nem csak a nők vállán kell nyugodjon ez a kérdéskör. Remélem, hogy választ tudtam adni a kérdésekre, de természetesen bármikor várom az információkat, vagy a kérdéseket e-mailben is, és nagyon szívesen válaszolok az ilyen megkeresésekre. Köszönöm szépen! És ezzel átadom a szót. Nagyon érdekes azt hallani, hogy több mint 7 millió európai nő még továbbra is nem fizetett munkahelyen dolgozik. Úgyhogy köszönjük szépen ezeket a ajánlásokat az anyasági, apasági szabadságra vonatkozó intézkedéseket, illetve a hosszú távú gondozásra vonatkozó intézkedéseket. Ezek óriási kihívások, és nagyon nagy szükség van erre. Ma még inkább, mint valaha. Sajnos a helyzet nem úgy javulna, hanem inkább egyre rosszabb lesz. Úgyhogy talán el kellene olvasnunk, meg kellene néznünk ezeket az ajánlásokat, és oda kell figyelni az adatokra is, és biztos vagyok benne, hogy a parlament összes képviselője, aki meghallgatta a prezentációt, az az ajánlásokat komolyan fogja venni. És tagállami szinten is ezt meg tudja vitatni, illetve a kormány figyelmébe tudja ezt ajánlani. Most pedig rátérünk a következő napi rendi pontunkra, a hálózatról való lekapcsolódás jogára módosításokat fogunk megvitatni a saját kezdeményezésű jelentésünkről. Az MPO bizottság előadója Alex Agius Szalibe a szocialista frakcióból. Szeretném megadni neki a szót 5 percre. Parancsoljon! For the seven amendments for Köszönöm szépen. Elnök asszony, már tartottunk két technikai találkozót és két árnyékelőadói találkozót, több módosító született. Decemberben lesz a szavazás a szakbizottságban, és remélem, hogy a jelenlegi körülmények ellenére is eh, tudjuk tartani az időbeosztást. Ezekben a rendkívüli időkben rendkívüli intézkedésekre van szükség, hogy a dolgozók életét és az emberek életét megmentsük. Nem hagyhatjuk, hogy a COVID-19 áldozatai legyenek, illetve azt sem, hogy a digitalizáció áldozatai legyenek. Én nagyon remélem, hogy a kollégáim támogatni fognak engem ebben a témában az előadói ülésen már az operatív részről elkezdtük a vitát, és mindannyian egyetértünk a lekapcsolódás jogának a fontosságában, de az ördög mindig a részletekben rejlik, ahogy mondani szoktuk, és az egyes álláspontokról még mindig tárgyalunk. A mellékletek, az eszközök és a hatály az a téma, amelyről beszélünk. Európai szinten ez nem létezik, explicite módon, ezt szeretném eh, kimutatni, összehasonlítva a nemzeti jogszabályokat, egy európai jogot kell, hogy létrehozzunk, és irányelvre van itt szükség, amely leírja, hogy a hálózatról való lekapcsolódás jogával hogyan élhetnek a dolgozók, és ez beszél a digitális eszközökről is, a végrehajtást illetően, illetve a gyakorlati valóságot illetően a megoldást a tagállamokra bízunk, tehát az az ő kompetenciájuk, és a szociális partnerek tárgyalják végig a megoldást. Én támogatom tehát azt, hogy ebbe az irányba haladjunk. Egyrészt elismerjük a hálózatról való lekapcsolódás jogát, és azt, hogy a dolgozóktól nem lehet elvárni, hogy állandóan mindenhonnan elérhetőek legyenek, mert nagyon súlyos negatív következményei lesznek ennek a dolgozók jogaira nézve. Azokat a módosítókat is támogatom, amelyek azt mondják, hogy a COVID-19 válságban még sürgősebbé vált azt garantálni, hogy a lekapcsolódás jogával élhessenek a dolgozók. Az elmúlt hónapokban tehát egyre fontosabbá vált ez, és az, hogy minden dolgozó számára ugyanolyan szintű védelmet biztosítsunk, attól függetlenül, hogy honnan dolgozik, és ez legyen így a válság után is. Azokat a módosításokat is támogatom, amelyek azt célozzák, hogy a technológiát megfelelően, gondossággal kell használni a dolgozói jogok figyelembevételével. A dolgozóktól nem várhatjuk, hogy az állandó jelenlét következményeit, ennek az elvárásnak a következményeit elszenvedjék a munkaadók, tehát nem várhatják el, hogy a munkaidőn kívül kötelező legyen a dolgozóknak rendelkezésre állni. A szociális partnerek lesznek nagyon fontosak a tárgyalások során a lekapcsolódási jog megvalósításában. Végül pedig fontos számunkra az, hogy a lekapcsolódás jogát megvalósítsuk. Támogatom a bizottságot, és fel is szólítom őket, hogy proaktív intézkedéseket fogadjanak el. Nagyon sokan dolgoztak ugye otthonról az elmúlt hónapokban. Szeretném emellett azt hangsúlyozni, hogy a távmunkán túlmegy a hálózatról való lekapcsolódás joga. Ez a kettő összefügg, de két külön dologként kezelni őket. A lekapcsolódás joga sokkal általánosabb, és a célja az, hogy megáll, hogy minden dolgozó megkaphassa ezt a jogot, nem csak és kizárólag a távmunkások. Szeretnék az árnyék előadóknak köszönetet mondani az eddigi kiváló együttműködésért, és remélem, hogy a pozitív tárgyalásokat, ezt a pozitív szellemet meg tudjuk tartani, és véglegesíteni tudjuk majd így a jelentést. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, most pedig az árnyék előadók következnek, mindenkinek kettő perccel rendelkezésére. Tomás Zdehovszkival kezdünk a néppárt képviseletében, és aztán pedig Janátum következik. Egyikük sincs bejelentkezve, tehát sem a néppárt, sem a Rinyó képviselője nincs online. Tehát ha ez a két kolléga még nem csatlakozott az üléshez, akkor addig tovább lépünk, és Szara matthew fogjuk megpróbálni a zöld frakció képviseletében. Kérdezem, hogy Matyi asszony csatlakozott-e hozzánk. Két perce van a hozzászólásához. Matyi asszonyt kérjük, hogy a speak gombra kattintson. Igen, hallanak? kérdezi a képviselő. Igen, tökéletes. Köszönöm szépen. Tehát Elnök asszony, és szeretnék én is köszönetet mondani az előadónak nagyon határozott üzenetet fogalmazott meg a lekapcsolódás jogáról, amelyet támogatok én is. A flandriai helyzetről tudok beszámolni. A dolgozók fele gyakorlatilag állandóan a munkaadója rendelkezésére áll, ez folyamatos stresszhez vezet, és egyre többen kerülnek kiégéssel, betegszabadságra. Az állandóan rendelkezésre állás miatt mentálisan nem tudnak pihenni ezek a dolgozók, de az emberek nem gépek, mindenkinek szüksége van pihenésre. Franciaország úttörő szerepet játszik, de az én hazám is egyébként már előrelépéseket tett, és vannak olyan vállalatok, amelyek még a törvény előírásainál is messzebb mennek, és azt mondják, hogy nem lehet 18 óra után e-mailt küldeni, és ezt azért teszik, mert tudják, hogy a dolgozók egészsége szempontjából és termelékenysége szempontjából sokkal jobb ez, és ez a vállalatnak is jobb. A COVID-19 miatt egyre megnőtt a, a táv munkát végzők száma egyre nő, tehát még fontosabbá váltak ezek az intézkedések, de azoknak is fontos elkapcsolódás joga, akik nem végeznek távmunkák. Ami az infrakciómat illeti, szeretném hangsúlyozni az egészségi bizottság szerepét is. Nagyon fontos, hogy képzéseket lehessen létrehozni, illetve garantálni, hogy a standardokat kidolgozzák mindenütt. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos vagyok abban, hogy a kollégák majd jó szöveget tudnak elérni. Köszönöm szépen, megpróbáljuk még egyszer Dehovszki urat? Nem, Zdehovszki úr nincsen online, úgyhogy Tumasszony következik először kettő percre. Yeah, I'm sorry, my, my camera is... Elnézést kérek, össze-vissza van mindenütt a kamerám, remélem, hogy hallanak. Igen. És látjuk is. Kérjük, hogy a kamerába nézzen, így a tolmácsok is látják elnézést kérek. Egy másik ülésen kellett részt vennem, és gyorsan kapcsolódtam ide, nem tudom, hogy hol tartunk a hálózatról való lekapcsolódás jogánál. Igen, Tomasszony, és ön az árnyék előadó két percre kapott szót. Igen, köszönöm szépen, elnök, azt csak szerettem volna biztos lenni abban, hogy itt tartunk. Igen, volt több technikai találkozó és két árnyék előadói találkozó, és az biztos, hogy egyetértünk a hálózatról való lekapcsolódás jogának fontosságában. A dolgozók jogait védeni kell. Volt olyan módosító, amely a távmunkát célozta. A távmunka helyzete ugye most abszolút világos. Közben a hang elment, van még több kérdés is, tehát nem csak a távmunkával fel, kell foglalkozni, hanem általánosságban kell foglalkozni a lekapcsolódás jogáról, jogával. Örülök, hogy az előadó felhívta erre a figyelmet, és nagyon remélem én is, ahogy az előadó is mondta, hogy tudjuk tartani az ütemtervet. Az elnök asszony kérdezi, hogy mi a helyzet Zdehovszki úrral, még mindig nem csatlakozott, úgyhogy akkor Lici asszony következik az ID frakciótól parancsoljon. Jó napot kívánok, elnök asszony, mindenkinek szép napot kívánok, és szeretném megköszönni Szeliba úrnak a munkát. A válság idején mindenkinek rendkívüli módon kell reagálni, és ezt mindenki meg is tette. Vészhelyzet van, hát talán a szövegben is figyelmem, figyelembe kell ezt venni. Ahogy elmondta, az általán benyújtott módosító indítványok, amelyeket ugye az ID nevében nyújtottunk be, egy kicsit más megközelítést képviselnek. A hálózatról való lekapcsolódás jogát tiszteletben tartjuk, de azt kérjük a tagállamoktól, hogy a meglévő nemzeti normatívákba építsék ezt be. Arra kértem az Európai Bizottságot, hogy mielőtt egy új irányelvet fogad el, konzultáljon a tagállamokkal. Több példát is hallottunk tehát hogy a bizottság tegye meg ezt a konzultációt a lekapcsolódás jogáról, és vizsgálja meg, hogy a meglévő jogszabályok milyen lehetőségeket biztosítanak. Tehát jelenleg nem támogatjuk azt, hogy egy újabb irányelvet fogadjanak el, és hogy felülszabályozza ezt, túlszabályozza ezt a témát az Európai Unió. Ez nem zárja egyébként ezt ki, ez csak egy preferencia a mi részünkről. Ami az árnyék előadói találkozókat érinti, nem csak az állásfoglalási indítványról beszéltünk, hanem az irányelvről is. A frakciónk is majd kitér a részletekre. Először is úgy, hogy ellenőrizzük, hogy ne legyen ez túlzott adminisztratív teher az érintettek számára, például a KKV-k számára, vagy pedig a dolgozók számára. Ugye mindkét oldalt meg kell nézni, ahogy már elmondtam. És végül pedig megragadom az alkalmat arra, hogy felhívjam a figyelmet a nők szerepének a fontosságára az elkövetkezendő hónapokban. Ugye az iskolákat hol kinyitják, hol bezárják, vannak olyan tagállamok, ahol zárva vannak, az otthoni munkavégzés nagyon súlyos terhet ró a nőkre, és a nők foglalkoztatásáról beszéltünk az előbb, úgyhogy ez ide kapcsolódik. Köszönöm szépen. Much. Köszönöm szépen. Most pedig az ECR következik. Sidlok asszony árnyék előadói minőségében. Tessék. Köszöntök mindenkit, jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Először is szeretném elmondani, hogy kételjeim vannak ezen jelentés tervezet kapcsán, különösen a jogi eszközök tárgyában, a, ugyanis itt ugye irányelvről van szó, szeretném kihangsúlyozni, hogy már van egy 2003-as irányelvünk a munkaidő szabályozása kapcsán, és nincs köztes kategória ott a pihenő idő és a munkaidő között. Tehát semmi nincs a kettő között. Azt hiszem, hogy legelőször is azt kellene tennünk, hogy valahogy össze kellene kapcsolni ezt az irányelvet, amit említettem, bármilyen más jogszabályjal, amit most szeretnénk bevezetni. A második dolog, az irányelv tervezet bizonyos kétes megfogalmazásokat is tartalmaz. Például a kapcsolattartás rugalmassága kapcsán a munkaadó és a munkavállalók között bizonyos szituációkban. Ami a módosítókat illeti, ebből kiderül, ezekből a módosítókból, hogy a különböző politikai frakcióknak nagyon-nagyon különböző az álláspontjuk ezzel kapcsolatban, és ne felejtsük el, hogy a különböző tagállamokban is nagyon különbözőek a megoldások, tehát szerintem először is az egyes tagállamok megoldásait kellene megvizsgálnunk, mi az, ami már van, és minden egyes módosító arra utal, arra a tényre, hogy nagyon sok parlamenti képviselő aggódik a tekintetben, hogy a munkaadóknak mekkora terhet jelent ez. Ne felejtsük el az egyes tagállami kompetencia területeket sem, a szubszidiaritás elvét, hiszen rendkívül nehéz időszakot élünk a COVID-19 kapcsán, és az egyes tagállami gazdaságok is nagyon nehéz helyzetben vannak. Köszönöm szépen. Zeholszki úr úgy tűnik már velünk van. néppárt részéről, tessék, megadom a szót. Köszönöm szépen. Minden jót kívánok, üdvözlök mindenkit a Cseh Köztársaságból, és nagyon sajnálom, hogy ilyen rossz volt az internet kapcsolatom az imént, de remélem, hogy most már jobb, és mindenki hall. Köszönöm szépen Alex Saliba barátomnak ezt a lelkes együttműködést, köszönöm mindazt, amit elmondott ebben a témában. Egyetértek, hogy tovább kell dolgoznunk ezen, folytatnunk kell ezt a munkát közösen, de nagyon-nagyon sok mindenben máshogy látom a helyzetet. Ezt meg kell mondanom. Legutóbbi árnyékelőadói ülésünkön közöltem vele, hogy a lehető legnagyobb együttműködésre törekszem vele, Azonban realisztikusabb szeretnék lenni, sokkal realisztikusabb, és remélem, hogy Alex ezen elgondolkozik. Még egyszer szeretném kihangsúlyozni, hogy nem szabad ezt elsietni az irányelv kapcsán. Már a legutóbbi alkalommal is kihangsúlyoztam, hogy aggódom az administratív teher miatt, és a tekintetben is, hogy a tagállamok egyáltalán képesek-e egy ilyen irányelvet értelmesen a gyakorlatban is megvalósítani, átültetni. Egy dolog számomra nagyon fontos az, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül a szociális partnerek szerepét, mivel nagyon-nagyon sok ülésünk volt a múlt hónapban, nagyon sokakkal találkoztunk közülük, és egy kicsit azért félünk, hogy mi lesz, mit hoz a jövő. A szociális partnerek ugyanis elfogadtak keretegyezményeket a digitalizáció kapcsán 2020. júniusában, és itt soft intézkedésekről van szó, a tekintetben, hogy mit is jelent ez a disconnect jog, a kapcsolat megszakítása. A kérdés az az, hogy ezt hogy fogjuk végrehajtani. Ez a lényegi kérdés, ugyanis ez egy nagyon fontos jelzést küld majd nagyon sok tagállamba ebben a témában, és Európa nagyon sok tekintetben változhat. Szeretném kihangsúlyozni, hogy én és a kollégáim nem szóltunk hozzá az irányelv kérdéséhez, hogy erre szükség van-e vagy sem, de fontos, hogy erről tovább beszéljünk, és a munka és a magánélet egyensúly irányelven is tovább kell dolgoznunk, és minden olyan jogi eszközön dolgoznunk kell, amely arról szól, hogy igenis nem kell a munkaadónak folyamatosan a munkáltatója rendelkezésére állnia és azt hiszem, hogy jobban, erősebb nyomást kellene gyakorolnunk, tudatosítanunk kellene a mentális egészség fontosságát e tekintetben, illetve ki kell hangsúlyoznunk azokat az előnyöket, amelyek akkor állnak elő, amikor az munkavállalónak joga van nem kapcsolatban lenni, nem rendelkezésre állni. Már a előadónak jeleztem az aggodalmaimat, és kifejezésre juttattam azt is, hogy meglepett az, hogy az irányelv szövegéről tárgyal, és nem pedig a határozat szövegéről, a resolution szövegéről. Elnézést mondja a speaker, ezt most kicsit nehezen ejtettem ki, kicsit fáradt vagyok. De a lényeg az az, hogy nagy örömmel állok a további frissített szövegek elébe legutóbbi technikai ülésünket követően, hogy folytathassuk tovább a tárgyalásainkat, és konstruktív vitát várok nagy örömmel. Köszönöm szépen, minden jót kívánok! Köszönöm szépen Szahovszki úrnak. Kuszmár úr következik, most a GUE színeiben, nem tudom, hogy velünk van-e az interneten, nincs. Akkor Rondinelli asszony következik. Önnek megadom a szót. Grazie. Köszönöm szépen, és mindenkinek jó napot kívánok. A az online térből való visszavonulás egy alapvető jog szerintem. A pandémia miatt azt láttuk, hogy a távmunka először nagyon keveset használták, gyakorlatilag csak 5%-ban, most viszont a szolgáltatás sok terén gyakorlatilag mindenki a távmunkában működik. Úgyhogy meg vagyok győződve arról, hogy szükséges ez az irányelv. Azért is, hogy a tagállamokban a bizonytalan munka szerződéseket visszaszorítsuk, és alapvetően a távmunka ugye nem kapcsolódik egy konkrét helyszínhez. Én módosításokat is beterjesztettem, Nagyon fontos az, hogy világos, megfelelő információkat kapjanak a munkavállalók, de ezen felül a munka, illetve a pihenésre szánt idő szempontjából is fontos ez. Éppen ezért a kilépés nagyon fontos szabályozni, mert nagyon nehéz a termelékenységet ellenőrizni, és hogy egyrésztről a távmunka az alapvetően hozhat jó dolgokat is, de a nők számára nagyon gyakran inkább negatívumokat hordoz magában. Köszönöm, Rondinelli asszony. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság képviselője, a Foglalkoztatási Főigazgatóság képviseletében Olson urat köszöntöm röviden Olszon úr sajnos nincs velünk az interneten, úgyhogy az Európai Bizottság képviselőit sajnos nem tudjuk ma meghallgatni, akkor most megint csak az előadónak adok szót, maximum két perc mentessék. Megadom a szót. Először is köszönöm az árnyék előadóknak, a kollégáimnak ezeket a megjegyzéseket. Szeretném kihangsúlyozni ezek a kulcsszavakat, amik elhangoztak. Szerintem is az új realitásoknak itt az ideje, hogy megfeleljünk a COVID kapcsán is. Igenis, a kapcsolat megszakításához joguk van a munkavállalóknak, Európai Unió szinten is a lehető leggyorsabban ezt nyílbe kell ütni, hiszen itt mentális egészségről is nagyon komolyan szó van. Köszönöm a módosítókat, tetszik a módosítók iránya. És nem értek egyet a CNR-ral, akik azt mondják, hogy a legtöbb módosító nem támogatja a disconnect jogot. Ez nem így van, pontosan az ellenkező, ez igaz, a legtöbb módosító igenis egyetért ezzel. Ebbe az irányba mennek a módosítók legnagyobb része a támogatás irányába. Fontos az ambiciózus célkitűzés fenntartása, egy olyan irányában kell gondolkoznunk, amelyet meg is lehet valósítani realisztikusan. Minden egyes munkavállaló esetében az Európai Unióban és ami azt a megjegyzést illeti, amit a néppárt tett a tekintetben, hogy ezt hogyan vezényeljük le ezt a munkát, az árnyékelőadó ülésen is kihangsúlyoztam, hogy először a függeléket kell megbeszélni az irányelvben, és ugyanebben a mellékletben kell megemlíteni azt, hogy miben állapodtunk mi meg, vagyis először ugyanis az nem jó, hogyha ellentmondó szövegeket kreálunk a disconnect jog kapcsán. Tehát először a függelékkel kell kezd, kezdenünk a munkát, és azt hiszem, hogy a politikus a technikai üléseken már megszületett ez a kapcsolatban a megállapodás. És utána kell a határozat szövegére rátérni, hogy az tükrözze vissza a függelék, a melléklet szövegét. Nagyon fontos lenne, hogy egységesen lépjünk fel a e tekintetben, ezzel egyetértek, nagyon fontos az ambiciózus és progresszív ö, alapvető jogi támogatása a munkavállalóknak, hogy megvédjük őket. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most ma annyira jól állunk időben, hogy van is még néhány percünk, és a képernyőn azt látom, hogy Vos asszony jelentkezik, tehát gondolom a kapcsolat nem tartási joghoz szeretne hozzászólni. Noha az előadó már megtette a záró megjegyzését, de most mégis lehetőséget adok Ós asszonynak, hogy hozzászóljon, hiszen maradt még néhány perc időnk. Most a szonyoné a szó. Még mindig jelentkezik, de úgy látszik, hogy ez csak valamilyen hiba, akkor most üljünk itt egy darabig, ezt javaslom, mivel 10 óra 30-kor kell az első szavazási kör végét bejelentenem, 10 óra 30-kor, és utána lesz szünet, 11.30-kor találkozunk, 11.30-kor lesz a második szavazó körünk, a végső szavazások először, a végleges szavazások, és utána lesz egy meghallgatásunk, szakértői meghallgatásunk az ELA kapcsán. Akkor mi a helyzet most az idővel? Még van négy percünk. Okay, so now uh, it's 10... Most 10 óra 30 perc van, tehát akkor ezzel le is zárnám az első szavazási kört. Akkor most van 10 óra 30, most lezárom ezt az ülést, már bejelentettem a szavazatok eredményét, valamit találjunk enni, esetleg reggelizni,